becsüljük a szolidaritást a két csoport között. Mindenki látta a napi rendet, feltételezem. Gondolom, hogy nincsenek megjegyzések ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezt elfogadottnak vehetjük. Van egy kis kiegészítés, amelyet én tennék. Kaptam egy kérést egy frakciótól. Ez azt jelenti, hogy a délutánt közvetlenül a szavazással kezdjük. Van Vous avez été averti ce matin, hein? Voilà. mindenki kapott erről tájékoztatást reggel, ha jól értem, tehát akkor működik, ugye? Rögtön a szavazásra, rögtön a szavazásra ugorhatunk, és megvárjuk a még érkezőket. Ö, le point est adopté. Le... Jó, akkor elfogadtuk a napirendünket. A kettes pont az elnök közleményei, ezeket olvashatják a Kobu News újságban. A hármas pont a következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása 2012. március 8. Szokás szerint fogunk eljárni. Az ülésünk végén elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet, hogyha senkinek nincsen megjegyzése ezzel kapcsolatban az ülés során. És akkor azt javaslom, hogy ugorjunk már is a tízes napi rendi pontra, ami a szavazás, és az első jelentés, Anne Jensen kollégánk jelentése. Anne nincs itt. Elle va venir, Anne? Jönni fog? pas, donc on peut commencer. Nem jön. Hát akkor el tudjuk kezdeni mégiscsak az ő jelentésével a szavazást. Je vous propose de prendre votre liste de vote sur le rapport Nos, tehát akkor keresse meg mindenki a szavazó listáját, legyen szíves Anni Jensen jelentéséről. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Riké úrnak nincs. Alors, on distribue les listes de vote. Jó, akkor kiosztjuk a szavazólistát. Uh, on, on attend deux minutes. Várunk, várunk két percet, jó, hogy mindenki megkapja a szavazólistát. Ça y est. Tout le monde a sa liste de vote. Na mindenkinek megvan a szavazó lista? Elkezdhetjük. Siessen, siessen, kolléganó, szavazzunk, szavazzunk gyorsan. Na. Ö, hármas módosító, Andreasen. Mellette? Kettő. Ellene? Jó, köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. Kilences módosító ez a gue Az előadó ellenzéki van mellette? Senki ellene. Mindenki. Tartózkodás, elutasítottuk. Tízes módosító, Pasxas úr. Jó, lehetne blogban is szavazni. Szavazhatunk blogban? kérdezi az elnök úr. 10, 11, 12, 13, 14. Igen? Szuper? Nem? You, you, you, want a separate vote for... Ön külön szeretne valamelyikről szavazni? kérdezi az elnök úr. Bocsánat, Márta, melyikről szeretne külön szavazni? A Quaxas úr módosítójáról szeretném, hogyha külön szavaz... úr külön... módosítójáról szavazzunk külön. Rendben, mondja az elnök úr, tehát akkor a tízesről Paxas úr módosítójáról külön szavazunk mellette. Kettő ellene, a többség tartózkodás, elutasítottuk. Na most akkor a maradék négy módosító, amit a GUE nyújtott be, 11, 12, 13, 14, erről blogban szavazunk, ki van mellette? A GUE nincs is itt. Ellene, köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk ezeket blogban. Kettes módosító az előadóé, ki van mellette? Köszönöm ellene. Egy, kettő, három, és fél. Tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös Andreasen asszony az előadóm ellene van mellette, kettő tartó, ö, ellene, köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os Paxas úr, most támogatja ezt az előadó, ki van mellette? Köszönöm, ellenem, egy, tartózkodás, elfogadtuk. Jönnek a preambulum bekezdések. A négyes módosító, az előadó ellenzi. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes az előadói mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ez lefedi az ötös módosítót, akkor jön a hatos Andreasen asszony. Ki van mellette? Köszönöm, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Szavazzunk a 7-esről és 8-asról egyben, ugyanezek a szerzők, az előadó nem támogatja. Ki van mellettük? Nincs. Ellenszavazat, tartózkodás, elutasítottuk ezt a két módosítót, végszavazás következik. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Jó, három. James ellenszavazatot mutattál, csak hogy tudjuk. Jogod van ellene szavazni. Tartózkodás, egy tartózkodás a többiek pedig megszavazták. Jó, köszönjük, köszönöm, ezt akkor befejeztük. Mi van még a szavazások sorában? Nous avons le budget rectifica- A 2012-es évi költségvetés harmadik szakasz bizottság átcsoportosítási kérelmek. Francesca Bálcáni az előadó, nincsenek módosítók, úgyhogy rögtön szavazhatunk is, ki van mellette. Köszönöm, ellene. Egy, négy. Négy ellenszavazat. Tartózkodás. Köszönöm. Ezt tehát elfogadtuk. Gratulálunk az előadó asszonynak. Ez volt tehát a 11-es pont. Ugye, Francesca, nincsenek érdekes átcsoportosítási kérelmek. 12-es pont. José Manuel Fernández és meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Az EGSB-ből ugye jelezték a az AST létszám, az AST állásokkal kapcsolatos és az AD állásokkal kapcsolatos átalakítást 2011 márciusa óta több esetben megváltoztattuk az EGSB létszámtervét. 2011 márciusában jóvá hagytunk 28 módosítást. Azt szeretném tudni, hogy az AST állások, AD állása való alakítása nem szerepele a 2013-as költségvetésben, ez ott elő van-e irányozva, és hogy ez a javaslat, ez sürgőse. Úgyhogy ez lenne a kérdésem, még eh, mielőtt eh, ezt a kérdést eh, szeretném feltenni az EGSB-hez, ha van itt valaki az EGSB képviseletében, mert ez az, amit szeretnék tudni. Köszönöm. Je vous remercie. Est-ce que... Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e itt valaki az EGSB-ből? Uram, kérem mutatkozzon be, és akkor megadom önnek a szót. Uh, my name is Johannes Kind. Uh... Johannes Kent vagyok, és én vagyok az ISIS, illetve a Szociális Igazsági Bizottságnak a költségvetését felelőse, és a tervezetet szeretnénk 2012-ben végrehajtani, nem kívánunk 2013-ig várni. Ahogy ezt már elmondtuk a dokumentumban, ezek strukturális jellegű változtatások azért, hogy sikerüljön még magasabb szintű feladatokat elvégezni, és már ez év során szeretnénk ezt elkezdeni. Ennyit tudok elmondani ezzel kapcsolatban. Je vous remercie. Monsieur le Köszönöm, előadó úr. Porque az intézmények fontos, hogy bízzanak egymásban, és itt ugye egy kis horderejű változásról van szó. Azért szeretném, hogy időben ezt kilátásba helyezünk, úgyhogy azt javaslom, hogy igennel szavazzunk az AST állások AD állásával való alakítására. Köszönöm. Jó, merci. Köszönöm. Nos, akkor ki támogatja ezt az átcsoportosítást? Az előadó támogatja, köszönöm, ellene, köszönöm. Ó, bocsánat, van három ellenszavazat, tartózkodás. Nagyszerű, akkor ezt az átcsoportosítást elfogadtuk, nincs több eh, Fernández úrnak az asztalán, és már azt hiszem semmilyen anyaguk nincs az ingatlan politikával kapcsolatban sem. Sajnos. <laughs> bon. Donc, les votes sont finis. Akkor befejeztük a szavazást. Eh, Herr Vorsitzender. Nálunk nincs semmi, elnök úr. Eh, pardon, eh, Monika. <laughs> Herr Vorsitzender, Elnök úr, csak egy, hát egy kisebb kommentárt jegyeznék meg, ugyanis a becsléseknél annyira sok mindent elmondtunk az épületekkel kapcsolatban, hogy az igazság az, hogyha a hozzászólások fele igaz lett volna, akkor már elégedettek lettünk volna, úgyhogy azt hiszem, talán bárki, aki felszólal ebben a kérdésben, jó lenne, hogy előre, el, el, utána nézne annak, hogy helyes, amit mond. Très bien. Merci Nagyszerű. Köszönöm szépen. Akkor visszaugrunk a négyes napirendi pontra, és átadom Jutta Haug alelnök asszonynak az elnöklést. Köszönöm szépen, Jutta. Ja, liebe Kollegen, da... Kedves kollégák, akkor folytassuk a munkát. Az elnökünk elmegy a választási kampányba. Ra. és valószínűleg a jelenlegi elnök mellett fog kampányolni. Rátérünk a négyes pontra. Giovanni Via jelentése következik a trialógusról, amely ez év elején, ez, ezen hét elején volt Giovanni. Presidente, eh, il... Köszönöm, elnök asszony március 26-án Bocsánat, olvasni a címet. Tehát a hét elején tartották a szokásos tavaszi trialógust, és hát ez az első találkozás a Dán elnökség, illetve a parlament között, nyilvánvalóan a bizottság jelenlétében. Ami a Dán elnökséget illeti, illetve a Dán elnökség képviselőjét, Nikolaj Vammen miniszter urat, aki az európai ügyekért felelős miniszter. Tehát a Dán elnökség kiemelte a kulcsfontosságú pontokat, amelyek a tanács következtetéseiből származnak. Ugye a tanács a 2013-as költségvetésre vonatkozóan elfogadta már a következtetéseit február 21-én az Ökofin tanács. És ezután a tanács kiemelte, hogy szükség van hogy egy olyan költségvetésre van szükség, amely realista, és ahol a kötelezettségvállalások és kifizetések a reális szükségleteknek felelnek meg. Tehát ellenőrzés alatt kell tartani a kiadásokat. És nyilvánvalóan a tanács arra is felhívta a figyelmet, hogy szükséges a ralok szintjét is ellenőrzés alatt tartani. Azt kérték a bizottságtól, hogy a kifizetések szintjéből az kifizetések szintjét is kövesse végig figyelemmel az egész eljárás alatt, és nyilvánvalóan a bizottság elnöke is folyamatosan figyelemmel fogja ezt kísérni, az ügynökségek finanszírozása különleg, finanszírozására különös figyelmet fordítanak és ezen kívül hangsúlyoztak még valamit, a 370, milliós, 370 millió eurós összeget, amit ugye az ITER finanszírozására bocsátanak rendelkezésre. Én a parlament képviseletében kiemeltem, hogy melyek azok a kulcsfontosságú elemek, amelyeket az útmutatóból ugye mi kihangsúlyoztunk, ezt az útmutatót Strasbourgban fogadtuk el, és egyetértettünk a követendő eljárásban. Tehát a trialóguson megállapodtunk, hogy lesz még kettő, július 6 és de szeptember 17. Ez lesz a két trialógus. A 30. héten ugye elfogadják majd a költségvetést, tehát október 24-én tudjuk majd lezárni ezt az ügyet, gyakorlatilag a parlamenti olvasat plenáris szavazása után, és aztán november 13-a lesz az e- ezt követő dátum október 26, ami az egyeztetést illeti, és november 9. Hát reméljük, hogy nem éjjel fogunk ott üldögélni az egyeztetésen a tanácssal, 9-éről 10-ére virradóan október 31 és november 7-e még az a két nap, amelyet itt fel kell sorolnom, tehát ebben a naptárban állapodtunk meg, és reméljük, hogy a folyamat során majd tartani tudjuk magunkat ehhez. Részletesebb véleményt még nem cseréltünk, hiszen ez volt az első alkalom, hogy a trialógus meg volt. Köszönöm, igen, hát ebből mi is eljutottunk arra a következtetésre, hogy ez nem egy hárompárti egyeztetés, hanem inkább egy három oldalú monológ volt, mind a három érintett fél ismertette az álláspontját, igazából nem sikerült következtetésre jutni. Még mielőtt elkezdenénk a vitát, Franceskát szeretném megkérni, hogy egészítse ezt ki, hiszen ő is ott volt a pótköltségvetés miatt az háromoldalú egyeztetésen. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is részt vettem a trialóguson, mivel én voltam a 2012-es költségvetés előadója, és a bizottság március 21-én azt javasolta, hogy a kifizetéseket emeljük meg 18 millió euróval, azért, hogy a szolidaritási alap használatát engedélyezzék. Ugye a múlt hónapban Ligúriában és Toszkániában tapasztalt áradások nyomán, tehát segítsük Olaszországot, és a bizottság, tehát ahogy mondtam, 18 millió eurót kért kifizetési előirányzatokban a a szolidaritási alapból. A tanács tudomásul vette ezt a kérelmet, de hát nyilvánvalóan még nem volt lehetősége állást foglalni a kérdésben. A bizottság egy gyors megoldást kért, hiszen tudjuk, hogy amikor a szolidaritási alaphoz fordul valaki segítségért, akkor nagyon-nagyon sürgős a reakció, és hát az állampolgárok szemében a, a, nagyon fontos az állampolgárok megítélése, fontos tehát, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot, de sajnálatosan a tanás a folyamat felgyorsításával kapcsolatban sokkal óvatosabbnak mutatkozott. Lamassur elnök úr a találkozó során emlékeztetett arra, hogy már az előző évben is csak ebből az alapból ugye negatívba mentünk a magyar elnökség alatt, és azt hiszem, hogy talán a vészhelyzetekben választ, használhatnánk ezt az alapot, tehát lehetne így felgyorsítani a folyamatot, de egyelőre most a tanácsra várunk. Köszönöm szépen. Voltak olyan idők is, amikor a tanács saját maga, saját kezdeményezése alapján kérte ezt, amikor ugye a szolidaritási alapról volt szó, de hát változnak az idők. Most akkor megkezdjük a vitát, és Karl Haglund az első hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Giovanninak ezt a jelentést. A mi frakciónkon belül legalábbis hát bennünket aggasztanak a fejlemények, amelyek a jövő évi költségvetés tárgyalásával kapcsolatosak, főleg azért, mert a kifizetések, illetve a jelenlegi helyzet a sok kötelezettségvállalással egy nehéz helyzetet idéz elő, tehát ez a feladat nagy kihívások elé állít majd bennünket, úgyhogy fontos, hogy egységesek legyünk és határozottak, hogy sikerre vigyük mindezt. Tekintettel arra, hogy párhuzamosan ugye folynak az MFF-vel kapcsolatos tárgyalások, ami nem könnyíti meg a helyzetünket. Álvaro úr, az árnyékrendéstevőnk nincs most itt, de néhány kérdést szeretnék a nevében a kifizetések mellett érinteni. Örülünk annak, hogy a rállal kapcsolatban Mulder úr az állandó jelentéstevőnk, és folytatni fogjuk ezt a munkát, amelynek keretében megpróbáljuk meghatározni, hogy a korábbi kötelezettségvállások lefedéséhez milyen szintű összegekre van szükség. Remélhetőleg így a 2013-as költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások is zöggenőmentesebbek lesznek. Noha a tanácssal nem lesz egyszerű a helyzet, mert megkérdőjelezik, hogy az előterjesztett számadatok helyesek-e, ami nem éppen kedvez annak, hogy gyümölcsözőek legyenek a tárgyalások. Tehát ez a dolgok jelenlegi állása. Néhány általános dolgot szeretnénk hangsúlyozni. Először is azt, hogy még mindig úgy gondoljuk, ahogyan tavaly is, hogy fel kell gyorsítanunk a végrehajtó intézkedéseket a 2020-as stratégiával kapcsolatban. Nem várhatunk 2014-ig, amíg a költségvetés is tükrözi majd a 2020-as stratégia prioritásait, mert szeretnénk, hogy ez már a következő évi költségvetésben megvalósuljon, és reméljük, hogy ez irányú megállapodásra juthatunk. Egy másik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy az ITRE projektek kapcsolatos esetleges átcsoportosítások további kérdést vetnek fel. A tavalyi megállapodás miatt mm, be kell győződnünk arról, hogy a 2020-as célkitűzéseket ez nem sérti majd, már pedig ez nehéz lesz, emlékszünk a tavalyi eseményekre. És végül Álvaro úr szeretné hangsúlyozni, hogy ki kellene tartanunk a Palesztinával kapcsolatos kötelezettségvállalásaink mellett, hiszen nemzetközi megállapodások kötnek bennünket és szeretnénk ezt már most ebben a szakaszban hangsúlyozni. Ezek volnának a fő kérdések, amelyeket szeretnénk most kiemelni. Úgy gondolom, hogy ha valamikor, akkor most fontos, hogy egységes legyen a parlament a jövő évi költségvetés kérdésében. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Kudmanis úr következik. Köszönöm szépen. Tényleg azt hiszem, hogy a legrosszabb dolog az, hogy a 2013-as költségvetés előadója legyen valaki, és ezt ki is fejteném. Vannak javaslataim, például a biztossal, pontosabban a költségvetési főigazgatósághoz volnának kérdéseim, javaslataim, Múltkor, amikor Lewandowski úrral egyeztettünk, akkor mi volt a fő üzenete? Az, hogy még 2012-ben a bizottság pénzügyi kreatív munkát végez, különböző összegeket fizet, leállít egy kifizetést, máshova irányítja, leállítja és máshova irányítja a fizetéseket. De amikor megnézzük például a kohéziós alapok abszorcióját, vannak országok, amelyek kaptak Spanyolország, Olaszország plusz pénzekben részesültek, ez pedig 15 milliárd eurót tesz ki. Decemberben nyújtották be a számlákat, ahogyan ezt Lewandowski úr jelezte, és biztos, hogy most nincs elég pénzük, nincs elég pénzük ahhoz, hogy ezeket a számlákat egy, kiegyenlítsék. Tehát ha 2012-ről beszélünk, még csak nem is 2013-ról, akkor a kérdés az, hogy realisztikus-e a költségvetés módosítás nélkül túllépni ezen a rendszeren, mert ez nagyon veszélyes. Máskülönben nem tudnak a kötelezettségvállásoknak eleget tenni az említett országok. 2013-ban pedig úgy tűnik, hogy az ilyen fajta pénzügyi pénzügyi lépések iránti igény egyre megnövekszik. A pénzügyi tervben a 2007-től 2013 ig terjedő időszakban is a legtöbb pénzt kifizetések és kötelezettségvállások eh, terén a kohézió eh, területe eh, igényelte. Nem tudom, hogy miért osztották fel ezt a kötelezettségvállások az összegek egy hetedét tették ki, holott nagyon jól tudták azt, hogy az első két évben a kifizetések gyakorlatilag a nullához közelítenek. Hogyha a kifizetések 2007-ben a nulla körül mozogtak, ahogyan, azt, ahogyan az megtörtént, aztán pedig előlegeket fizettek, amit gyakorlatilag egy tizede volt az igényeknek, a keresletnek. A pénzeket tehát nem használták fel, és 2012-ben, 2013 ban pedig többet kérnek, mint az eredeti terv egy heted része. aztán van egy másik probléma is, ami ezt a pénzügyi manőverezést még inkább megnehezíti. Ugyanis 2009-ben voltak bizonyos tevékenységek, és más igényekhez használták fel az összegeket. A gazdasági fellendítési terv 5,6 milliárdot igényel, aztán az biztonság 1,2 milliárdot, és vannak egyéb kiegészítő kifizetések is, amelyek további 2 milliárdot jelenthetnek. Tehát úgy tűnik, hogy ezt a pénzt különböző igényekre fordították, nem a kohéziós célkitűzésekre, hanem más célokra fordították őket. Most pedig elérkezik 2002-ben a éves pénzügyi keret vége, aztán 2013-ban pedig már nem áll rendelkezésre ez a pénz. Úgyhogy felmerül a kérdés, ha a tanácsban jóvá hagyták a költségvetést, és mégis másképpen, for, másképpen használják fel az előrendzott forrásokat. Ugye megállapodtak a költségvetésben, nem akarnak többet fizetni, már pedig ha az MFF-et meg akarjuk változtatni, akkor a tanácsban ezt egyöntetően kell eldönteni. A parlamentben pedig minősített többségre van szükség. Tehát a kérdés, amit én feltennék, és szeretném, hogyha az előadó is ezt megfontolná a 2013-as, 12-es költségvetés kapcsán, a DG, a Költségvetési Végazgatóság irányába is felvethető ez a kérdés. Honnan szerzik majd a pénzt, hogy a 2012-es, 13-as kifizetéseket lefedjék, mert ezek magasabbak lesznek, mint a kötelezettségvállások. Megnézhetjük ugye a fennálló kötelezettségvállásokat. De jogi értelemben véve igazából nem tettünk semmit, hiszen Olaszországban és Spanyolországban, ha megnézzük a decemberi helyzetet, akkor ugye ott vannak a számlák, tehát ha azt mondjuk, hogy ugye Lewandowski úr azt mondta, hogy 227 ról van szó, hát ez igazából nem felel meg a valóságnak. A hetedik évben nem lehet a kötelezettségvállásokat az egész időszakra nézve lefaragni. Lehet, hogy rosszul látom persze ezt az egészet, lehet, hogy teljes mértékben tévedek, de ha voltak kötelezettségvállalások, amelyeket a kohéziós kifizetésekre használták fel, de a válság idején a bizottsági javaslat értelmében másképpen kerülnek kifizet, kifizetésre ezen, ezek az összegek, akkor nem tudom, hogy a kohéziós programokat hogy tudjuk lefedni. Az egyetlen jogi válasz, amelyet kaphatunk a bizottságtól, az az, hogy ezen kifizetéseket a parlament és a tanács jóvá hagyta, a más irányú kifizetéseket. Ez így akkor rendben van, a felelősség nem a bizottságé, de azt hiszem, hogy a hetedik évben a maga matematikai helyzet nem fog megváltozni hogy is mondjam, lehet, hogy biztatni lehetne valahogy az előadót, hogy gondolja át a 2013-as helyzetet, hiszen ez a helyzet nem az évelején merül fel, hanem az egész filozófiával kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy mit tegyünk. Meg lehet változtatni a jogszabályt, hogy ezen ralt felhasználjuk? Szeretném a jogalkotók véleményét tudni, hogy akkor mit tegyünk, költségvetésmódosítást hajtsunk végre? Vagy lépjünk túl az MFF keretén? Lehet persze, hogy teljes mértékben tévedek, de hogyha a számokat nézem, akkor az igazság az, hogy nem tudom, mi a válasz. És ez egy olyan kérdés, amelyet a három oldalú egyeztetésen, vagy az egyeztetésen fel lehetne venni, mert ez um, egy sokkal keményebb kérdés, mint, um, mint az, amelyet korábban felvetett az előadó. Uh, uh, a pénzügyeskedés uh, a bizottság részéről természetesen érdekes kérdés. Ha lezártuk a vitát, akkor megadom még előtte a szót a bizottságnak, és akkor úgy gondolom, hogy választ kaphatunk. Sí, gracias. Köszönöm szépen, Jutta. Hát az igazság az, hogy ha pozitívak akarunk lenni, és optimisták, akkor valami pozitívumot azért kiemelhetünk ebből az egyeztetésből, ebből a találkozóból, mert hát te is mondtad, hogy azért párbeszédé ez nem fajult. De ha mégiscsak a pozitívumot akarjuk meglátni, akkor úgy tűnik, hogy ezen technikai ülések alapján mégiscsak ugyanazokkal a számokkal dolgozunk majd az egyeztetésen, tehát nem következhet be az, ami a múltkor megtörtént. A tanács így legalább el kell, hogy ismerje azt, hogy a megszorító intézkedéseket valahogyan mégiscsak ki kell egyenlíteni, és hozzá kell igazítani azon politikákhoz, amelyek tényleg szükségesek. Tehát mondom ezt akkor, ha nagyon pozitívan akarok az egészre tekinteni. De a múltkori ülésen a tanács álláspontja nagyon aggasztó volt, mert már kezdik azt hangoztatni, hogy ez a 2013-as költségvetés kellő mm, mozgásteret kell, hogy biztosítson a pénzügyi keret plafonjával kapcsolatban, és realista kell, hogy legyen a költségvetés. Ezt pedig csak egyfajta módon értelmezhetjük, ha a tanácsot veszük alapul, méghozzá ugye csökkenteni akarják, le akarják faragni a kötelezettségvállalásokat. Hogyha már eleve a költségvetés eléggé korlátozott, és a kötelezettségvállalásokat lefaragjuk, aztán pedig 300 milliót kell az ITER-hez, elő irányoznunk, és aztán ugye Horvátországot is fedeznünk kell, akkor igazából nem tudom, hogy ezt hogy fogjuk megtenni, mert nincs mozgásterünk, és nem igazán tudom, hogy honnan akarják ezt a pénzt előszedni, hogy finanszírozzák azon politikákat, amelyeket szerintük finanszíroznunk kell, hogy egyensúlyba hozzuk a megszorító intézkedéseket a beruházásokkal. Tehát, ahogy az előttem szóló is mondta, nehéz a 2003-as költségvetés jelentéstevőinek dolga. Sohasem volt könnyű a helyzet, de hát 2013 kapcsán azt hiszem, hogy mégiscsak nagy erőfeszítésre van szükség, és az összes információt és erőfeszítést össze kell szednünk, minden erőnket össze kell szednünk, mert ha eddig nehéz volt a helyzet, akkor azt kell mondjam, hogy most aztán még inkább szükség van erre az erőfeszítésre, úgyhogy sok sikert kívánok Giovanni úrnak és a bizottságnak is, mert nehezek lesznek a tárgyalások, és a pénzügyi kerettel kapcsolatban, a saját forrásokkal kapcsolatban csak mindezzel együtt csak bonyolultabbá válik a helyzet. De továbbra is úgy gondolom, hogy ki kell állnunk az álláspontunk mellett. Több pénzre van szükségünk a költségvetéshez, és a rugalmasságot és a rendelkezésre álló marzsot is fel kell, hogy tudjuk használni az ITER-hez és a horvát csatlakozáshoz. Természetesen a pénzügyi keretet módosítanunk kell, ahogyan azt minden egyes csatlakozásnál egyébként megtettük. Tehát véleményem szerint ebben a tekintetben szigorúnak kell maradjunk. Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen halljuk azt, amikor a tanács azt, hall, azt mondja, hogy a kötelezettséget szeretné áthelyezni, de hol lehet ezt megtenni? Vannak jogi alapjaink a kötelezettségekre vonatkozólag, és ezeket nem egyedül találtuk ki, hanem ezt a tanácsot együtt fogadtuk el. És most felmerülnek bizonyos jogi igények. Nem szeretném azt megélni, hogy, a, hogy egy tagállam vagy egy régió az Európai Bíróság elé megy és bepereli az Európai Uniót. Tudom, hogy Giovanni-nak nem könnyű a feladata, de hát segítenünk kell neki, és meg kell próbálni mindezt elmagyarázni a tanácsnak. Salvador. Köszönöm. Ami ezt a kérdést eh, illeti, hát eh, néha úgy tűnik, hogy az egyetlen olyan intézmény, amelyet tényleg foglalkoztat a tagállamok helyzete, az az Európai Parlament. Amikor kifizetési kötelezettségvárosokról beszélünk, akkor a tagállamokról van szó, tagállamok, amelyek a saját maguk által vállalt kötelezettségeknek nem akarnak eleget tenni. Itt tehát egy olyan helyzet állt elő, ami azért eléggé sajátos, és végeredményben a tanács saját maga ö, ellen ágál. Fontos, hogy az álláspontok hitelesek kell, hogy legyenek, a kötelezettségvállalások, ezeknek eleget kell tenni, és a, természetesen a polgárok irányába is tartozunk ezzel. Úgyhogy a hitelesség nagyon fontos. Azon kötelezettségek, amelyeket a kifizetések terén a tanács felvállalt, ezeket egész egyszerűen teljesíteni kell. És ennek kapcsán akkor áttérnék a szolidaritási alapra, mert a szolidaritási alap van, egy milliárd euró van, és a tanács saját maga vállalta ezt, és elkötelezte magát egyébként a rendelet mellett. Ez egy gyorsan felhasználható alap kell, hogy legyen, és a polgárok is azt várj, ezt várják el az európai intézményektől. De úgy tűnik, hogy aki késlekedik ebben a folyamatban, az megint csak pont a tanács. Ez történt ugye Olaszország kapcsán, hallottunk erről a folyamatról a kettes költségvetésmódosítás kapcsán Liguria esetében 2011-ben. Károkról, 722 millió euró értékben voltak ezek a károk, és hogyha a tanács jóvá hagyott egy 1 milliárd eurós alapot, amelyet nem használt fel, és 18 millió van ugye ott, hát akkor azt a kérdést teszem én fel, hogy egyáltalán miért is akarjuk mi ezt a szolidaritási alapot, vagy a tanács mondjuk azt mondja, hogy fel akarja függeszteni talán a szolidaritási alapot, hiszen 18 millió euró ami ennek a, ami a károknak csak egy kis részét teszi ki. És ez a szolidaritási alap, ezzel, erre nem csak hivatkozni kell, hanem ezt fel kell használni, és éppen ezért arra kérném a tanácsot, hogy a lehető leggyorsabban vállalja fel a felelősségét, és legyen hiteles. Ha egyszer elkötelezi magát, akkor tegyen is eleget ennek a kötelezettségvállásnak. Köszönöm. Danke sehr. Köszönöm szépen. Zum Abschluss noch. Végezetül Giovanni. Grazie, Presidente. Intanto ringrazio i... Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, és azt is, hogy megértik, hogy mennyire nehéz a következő költségvetés előadójának lenni. De azt gondolom egyébként, hogy akkor lesz hiteles az eladó, hogyha ez a parlament, ez a költségvetési szakbizottság határozottan erősen lép fel. Legyünk tisztában azzal, hogy a megfelelő pénzek nélkül, a kifizetések nélkül az európai költségvetés elveszti a hitelességét. És teljesen nyilvánvaló, hogy nem lesz végrehajtható ezért tehát úgy gondolom, hogy mindannyiunknak az eljárás során végig nagy figyelemmel kell folytatni, nagy figyelemmel kell követni a munkát. A bizottság is ugye mindig tájékoztat minket a 2012-es költségvetés végrehajtásáról, a kifizetésekről, és így tovább. És bátor választásokat kell majd megtennünk, bátor döntéseket kell majd meghoznunk, és ezt együtt fogjuk megtenni. Több kolléga is egyébként, aki szólt, ebbe az irányba mozdult el, tehát a hitelességről van itt szó, az intézmény hitelességéről. Mit jelent ez más szavakkal fogalmazva? Az eljárás még úgyis csak az elején tart, a tavaszi teológus az még csak egyfajta technikai találkozó, ahol a napi rendet azonosítjuk, és mindenki felsorolja a prioritásait. A parlament már meg elfogadta az útmutatásait a költségvetésre vonatkozóan, de hát a kifizetési előirányzatok kapcsán megvannak a prioritásai, ezek a legfontosabb elemei a költségvetésnek azért, hogy a költségvetés végrehajtható legyen hiszen le lehet zárni a, a pénzügyi keretet hogyha nem lennének jogalaphoz szorosan kapcsolódó kötelezettségvállalások, akkor nem fizetnék ezeket ki, de ezért ugye ki fogják őket fizetni. Goldmanis kollégának mondanék valamit. Az ugye világos, hogy ami a kohéziós politikát illeti, hát egészen ideig több volt itt a kötelezettségvállalás az érintett politika jellegéből származik ez. Itt ugye az infrastruktúrális beruházások vannak a középpontban, és a kötelezettségvállalási előirányzatokat a kifizetési előirányzatok követik. Persze megnőnek a fennálló kötelezettségvállalások, de ugye a végén aztán bezárul a kör, és működik minden, mert a programok, tehát a, ezek a programok, amiket végrehajtanak, működnek. A programok lezárásával a kifizetési előirányzatokat ugye teljesíteni kell. Egy elemet szeretnék még kiemelni, amit mindig hangsúlyoztunk, de most bekerült az útmutatásba, amit a parlament elfogadott, és a tanács felé is ezt kiemeltük. A tanácsnak kézben kell tartania tehát a következőt. Az elmúlt két évben az egyeztető tárgyaláson ugye meghatároztuk azt, hogy milyen maximális plafonig lehet emelni ezeket a kötelezettségvállalásokat, de nem pre- nem pontosítottuk, hogy honnan lehet elvonni. Tehát, hogyha mondjuk a tanács vállalja a felelősséget azért az útért, amit követni akar. Nagyon helyesen mondta a kollégám, sőt több kolléga is, hogy a kohéziós politika mit jelent. Ugye a tagállamokhoz vándorol ez a pénz, tehát a tanácsnak tudnia kell, arról, hogy most mit is csinál. Hát saját maga alatt vágja a fát, a tagállamok nem kapják meg ezeket a pénzeket, a parlament biztos, hogy nem lesz, nem fogja ezt a szerepet eljátszani. A parlamentnek az a feladata, és őrizni is fogja a kohéziós politikát. A kohéziós politika őrei vagyunk, szeretnénk ennek a hatékonyságát fenntartani. Hogyha ugye 2011-ben láttuk, hogy mennyire kevés pénz van a kasszában, és egy-két országot ugye úgy döntöttek, hogy kifizetnek. Godmanis kolléga felhívta ugye, hogy Görögország és más európai országok ugye súlyos nehézségekbe ütköztek, tehát, hogy ezeket támogatják, hát ezt a fajta megoldást nem lehet hosszú távon elviselni, ez nem, nem megoldható, és ezért kell nagyon határozottan fellépnünk a 2013-as költségvetésre vonatkozó stratégiánkban. Tessék, akkor mutassuk ki a fogunk fehérjét, és csapjunk az asztalra. Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Az olasz duónk másik felét is megkérem, hogy szóljon hozzá, Francesca. Eh, come ha anche detto il collega Fernandes per quanto riguarda il fondo di solidarietà. Köszönöm, ami Fernandes kollégát, illetve hogy ő is mondta, hogy mi a helyzet a szolidaritási alapokkal. Hát tényleg itt a hitelességünkről van szó, nem csak a miénkről, hanem a költségvetés hitelességéről is, akkor is, hogyha mondjuk szerény összegekről van szó az országokat ért károkhoz képest. Tehát meg kell néz, most meg kell várnunk, hogy a tanács majd mit tesz, és ennek alapján tudunk mi is állást foglalni, már mint a parlament elmondtam a triológus során ezt, hogy természetesen támogatjuk a bizottság álláspontját. A bizottság fogalmazott a legvilágosabban. Elmondta, hogy le kell rövidíteni a kifizetésig eltelt időszakot, speciális technikákat találjunk ki, hogy hogy lehet gyorsítani a kifizetéseket ebből az alapból. Tehát mondom még egyszer, mi a bizottságot támogatjuk, de hát várjuk, hogy a tanács milyen álláspontot foglal el. Egy kicsit óvatosabb megmutatkozott ugyanis nálunk. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Most végezetül a négyes napirendi pontunk lezárásaként a bizottság főigazgatósága kapja meg a szót, és esetleg meg tudják válaszolni Godmanis úr kérdését is. Oui, merci, euh, président. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. amikor Lewandowski biztos úr pénzügyi manőverezésről beszélt, akkor inkább ezt azzal a képpel tudnám leírni, hogy egyfajta pénzügyi akrobatikára került sor, azért, hogy ne tudjunk felelni a kifizetések elég magas szintjének, amely sokkal magasabb, mint az elmúlt években. Ezek az igények decemberben érkeztek 2011-ben. Bizonyára önök is tudják, hogy két hónapos időszak áll rendelkezésre számunkra arra, hogy megválaszoljuk ezeket a kéréseket. Minden év eleje egyébként is problémás, mert ilyenkor kell kifizetni a mezőgazdasági segítségnyújtást a tagállamoknak, tehát nagyon magas a munkaterhünk általában ilyenkor az év elején, plusz még ehhez hozzá jött az is, hogy volt egy 5 milliárdos kérés, ami december folyamán érkezett. azáltal, hogy eh, az alapokat pontosan próbáljuk kezelni, főként akkor, amikor az idő határok betartásáról van szó. Tehát ezeket mind figyelembe veszük, és így is sikerült ezt a nehéz időszakot eh, lezárni. Számos eh, kifizetés esetében volt kisebb késedelem, de elmondhatom, hogy áprilisban már minden kifizetés, amit a bizottságtól kértek, azt azokat az Európai Bizottság már érvényesnek minősítette, és megkezdték a kifizetést. Tehát elmondhatom önöknek azt, hogy sikerült ezt a nagyon nehéz időszakot hatékonyan lezárnunk, és nem volt egyetlen olyan kérelem sem, amelyel ne foglalkoztunk volna. Megtartottuk a határidőket is a tagállami kifizetések esetében. Mi fog történni a második fél évben? A 2011-es tapasztalataink azt mutatták, hogy nagyon nagy lesz a nyomás a kifizetések tekintetében. Ezek a kifizetések mindenképpen az év második felében fognak majd összegződni. Tehát nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ismételten nehézségeink lesznek akkor, amikor a kifizetési előirányzatokkal kell foglalkoznunk, és az Európai Bizottság erre majd megfelelően fog reagálni, felelősséggel fogunk fellépni. Mindemellett, hogy figyelembe vesszük azt a nyilatkozatot, amit elfogadtunk, akkor, amikor a 2012-es költségvetést elfogadtuk. minden egyes kifizetési előirányzatot, amit megfogalmaztak ebben a költségvetésben, azt figyelembe fogjuk venni. Vannak eh, bizonyos költségvetési technikák, amelyeket felhasználhatunk. Ez lehetséges, hogy bizonyos feszültségekre ad majd okot a szektorokban, főként eh, akkor, amikor felkértek eh, bennünket arra, hogy cselekedjünk, akkor megpróbáltunk mindent megtenni, hogy ennek megfeleljünk. 500 milliárdot eh, kértek tőlünk, és 100 milliárdban állapodtunk meg. Valóban tényleg nagy a különbség a két összeg között. És az év végén az történt, hogy eh, bizonyos tagállamok megkapták a kifizetést, és így el lehetett kerülni a vesztességeket. Úgy gondoljuk, hogy ezt ismételten tapasztalni fogjuk majd ez év végén. Azt nem tudjuk még, hogy milyen mértékben fog ez jelentkezni. Kételjek merültek fel, az Európai Bizottság statisztikái tekintetében. Én mindenképpen ezeket a két egyeket szeretném eloszlatni. Elmondhatom, hogy hetente publikáljuk az adatokat, ezeket elküldjük a parlamenteknek, ezek megbízható adatok, és ezek a szá- ezeket a számadatokat úgy kapjuk, hogy olyan információkat használunk fel, amelyeket a tagállamok szolgáltatnak nekünk. Nos, ennyit tudok elmondani jelenleg ez év, az ez év első félének költségvetéséről, illetve arról, hogy hogyan próbáljuk kezelni az év második fél évében lévő kifizetéseket. 2013-mal kapcsolatban Lewandowski úr már elmondta a véleményét, szerintem eléggé egyértelmű volt ez. Az Európai Bizottság mindenképpen vállalja a felelősségeit, és ennek megfelelően egy reális pozíciót fog elfogadni, reális javaslattal. Egy olyan javaslat fog, lesz ez, amelyet valóban reálisnak tekinthetünk 2013-ra, amely a pénzügyi terv utolsó szakasza lesz. Ennyit tudok elmondani válaszként Godmanis úr kérdésére. Ja, Köszönöm szépen. Minden esetre mindannyian biztosak lehetünk abban, hogy a tárgyalásokkal kapcsolatos kilátások, illetve az azt megelőző időszak hát nem lesznek különösebben kellemesek. Most áttérünk a hatos napi rendi pontra, mert az ötöst már megvitattuk. A hatos napi rendi pontban pedig a az általános pénzügyi keretről van szó, a éves pénzügyi kerettel kapcsolatos helyzet. Aki még a csapatból rendelkezésünkre áll, az Iváló Kálfin, úgyhogy őt kérném egy rövid tájékoztatásra. Kérem, hogy röviden tájékoztasson bennünket. Az egészet egyben. Meghallgatjuk, mert így akkor gyorsabb lesz. Köszönöm, elnök asszony. Gyakorlatilag egy-két dolog történt. Először is ugye volt egy konferencia több pénzügyi keretről. Azt hiszem, hogy többen részt vettek ugye ezen a konferencián, és ez egy nagyon jó fórum volt, kitűnő elképzeléseket hallhattunk. A pénzügyi tranzakciós adót ismertette Lewandowski biztos, és nagyon jó vita is bontakozott ki ezután. Aki ott volt és hallgatta a vitát, minden bizonyal egyetért velem ebben az értékelésben. Megállapodás nem született, de nagyon konstruktív és jó volt a vita, és mindenki érvekkel érveket sorakoztatott fel, ami már önmagában is pozitív és persze más módját is megkeressük majd annak, hogy a nemzeti parlamentekkel a több, következő több éves pénzügyi keretről párbeszédet folytassunk. A második dolog az általános ügyek tanácsa hétfőn ült össze, és ahogyan az már lenni szokott, tájékoztattak bennünket a tanácsülést követően. Az általános ügyek tanácsa megvitatta a tárgyalási doboz első részét, azt, amelyik júniusig kell, hogy elkészüljön. Ez az a rész, amelyben a kohéziós politika és a, az agrárpolitika kivételével minden benne van ebben a dobozban. Az elnökséggel ismertetett egy dokumentumot, amelyet eljuttattuk a tagállamokhoz, és a tagállamok vitáztak erről, de nem egyértelmű még, hogy melyek lesznek azok a kérdések, amelyekben megállapodás születhet majd az elnökség irányításával, és amely alapján egy egységes álláspont alakulhat ki a tanácsban, de több kérdésről vita folyt, és ezek közül jó néhány dolog fontos számunkra. Először is egy elvi kérdés merült fel, amelyet említettünk, és ez a parlamenti munka szervezésével is összefügg. Arról van szó, hogy mi történik azon kérdésekkel és problémákkal, amelyek a tárgyalási dobozban szerepelnek. Hiszen két eljárásunk van, egyrészt a többéves pénzügyi kerete kapcsolatos párbeszéd, másrészt pedig a többéves pénzügyi keret maga, itt ugye jóváhagyási eljárás hat, van hatályban, és a jogalap nagy része az együttdöntési eljárással függ össze. Az elnökség néha összekever egy és ugyanazon dokumentumon belül különböző dolgokat, problémákat, amelyeket a két eljárás közül valamelyikkel kellene tisztázni. A következő kérdés a kohéziós alapok és a mezőgazdaság lesz. Minden bizonyal a kollégáink majd odafigyelnek nagyon az ezzel kapcsolatos kérdésekre, hiszen a parlamentből az illetékes bizottságok nyomon követik mindezt. Azt hiszem, hogy ez az első általános észrevétel a részemről, de egyértelmű, hogy nem könnyű meghatározni azon különböző kérdéseket, amelyek ágazatiak, és azokat, amelyek inkább az MFF-hez kell, hogy tartozzanak, de erre ügyelnünk kell. Ami az általános ügyek tanácsán belüli vitát illeti, amiről ugye tájékoztatást kaptunk. Webstreamingen keresztül nyomon lehetett követni ezúttal a vitát, és aki további részleteket igényel, az még mindig hozzáférhet ehhez az interneten. Egyes országok felvetették a költségvetés általános összegét, méretét, és jelezték, hogy minden egyes fejezetnél leszeretnének faragni ebből közismert ugye, hogy melyik az a nyolc ország, amely egy levelet írt alá ebben a kérdésben. Aztán volt egy vita a rugalmasságról, vagy másik lényeges kérdés ez a parlament számára. A bizottság javaslata alapvetően nem egy olyan javaslat, amelyel egyet tudunk érteni. Nagyon kis rugalmasságot irányoz elő a költségvetésen belül a plafon alatt, tehát különböző vélemények voltak hallhatóak a tagállamok részéről is. Voltak, akik nagyobb rugalmasságot kértek, voltak, akik még ennél alacsonyabb rugalmasságot akartak. Tehát semmilyen mozgásteret gyakorlatilag nem akartak a parlament számára hagyni. Továbbá vita volt arról is, hogy a költségvetésen belül vagy kívül az Európai Fejlesztési Alap, az ITRE, a GMS, GMS finanszírozására elkülönítsenek -e összegeket. Mi ezt ugye a költségvetésen belül szeretnénk, de természetesen egy felső határral, és a megfelelő finanszírozást szeretnénk biztosítani, de ebben a tekintetben is eltérőek voltak a vélemények a tagállamok között. Aztán elhangzottak vélemények eh, azzal is, azzal kapcsolatban is, hogy a tudományos kiválóságot finanszírozzák a 2020-as eh, Horizon, Horizon 2020-on belül. Nem bocsátkoznék most részletekbe erről. Azok, akik, eh, akik szeretnék tudni, hogy mi volt a vita tartalma, megtalálhatják ezt az interneten. Nagyon hosszú volt a vita, hiszen minden ország három percben szólalt fel nem tudom, hogy mi lesz ennek a közös vitának a kimenetele, erre még várnunk kell. A következő tanácsra, tanácsülésre áprilisban kerül sor majd Luxemburgban, azon pedig a kohézióval, illetve a közös agrárpolitikával foglalkoznak majd. Egyelőre az elnökség követi az általa korábban meghatározott menetrendet. Májusban úgy tervezik, hogy a közös dokumentumról fognak majd vitázni, és talán majd júniusban lehet ezt jóvá hagyni, talán majd akkor fogja a tanács ezt elfogadni. De többé-kevésbé ez lenne az általános ügyek tanácsáról az ismertetés, csak néhány szót szólnék még a, a kapcsolattartó csoportról, eheti fejleményekről. Az egyik olyan kérdés, amelyet Schulz úr felvetett a kapcsolattartó csoportban, ez a belső eljárással kapcsolatos. Tehát itt ismételten a többéves pénzügyi keretről van szó. Két lényeges dolog merült fel ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy melyik az a szakasz, amelynél a többi bizottság már nem úgy jár el, hogy minden eldöntött, mindenben megállapodtak, amennyiben az összes kérdést jóvá hagyták. A résztvevők általánosságban támogatták a kapcsolattartó csoportot abban a tekintetben, hogy Schulz úr felkéri majd a bizottság elnököket, hogy az első olvasat előtt hagyjanak fel ezzel, tehát a bizottság szintjén maradna a jogalap. Elképzelhetik nyilván, hogy egyes bizottsági elnökök azt szeretnék, hogy egy picit ennél messzebbre menjenek, egyelőre azonban ez egy olyan megoldás, amely egy konszolidáltabb eljárást tesz lehetővé a parlament számára. Végezetül pedig a kontaktcsoport korábbi, korábbi ülésén több bizottsági elnök egyfajta menetrendet kért. Azt hiszem, hogy ma már ez készen van. A parlament elnöke Lamassur elnök úrtól kérte ezt, és most eh, van egy, eh, egy eh, menetrend tervezetünk, főleg ami a többéves pénzügyi keretet illeti. Ha megengedi, akkor megemlíteném röviden az időpontokat, Persze az elképzelésünk ugye az, hogy egy ideiglenes jelentés készüljön el az MFF-ről, amely, amikor ugye a tanács véglegesítette az álláspontját, formális álláspontra helyezkedett. Tehát amint a júniusban, júliusban megvan a tárgyalási doboz, akkor vitázhatunk a szakbizottságokban erről. Szeptemberben szavazhatnak a véleményekről, és szeptember elején, 6-án a Költségvetési Bizottságban megtarthatjuk az első vitát az ideiglenes véleménytervezetről, és akkor november, novemberben zárnak le ezt a folyamatot. Tehát így reagálunk a tanácsálláspontjára, és idejé és időben egy jelzést is küldünk a tanács felé még a decemberi csúcs előtt. Tehát ez lenne az átmeneti menetrend. Lehet, hogy ez így megvalósítható, de az is elképzelhető, hogy egy állásfoglalást kell majd elfogadni májusban, még a júniusi csúcs előtt, de ez egy nyitott opció. Amennyiben szükséges, majd meglátjuk, hogy a tanácson belüli tárgyalások hogyan alakulnak, és amennyiben szükségesnek bizonyul az, hogy hangsúlyozunk valamit a júniusi tanácsülés előtt, akkor ezt a lehetőséget fenn kell tartanunk magunknak, de ezt majd egy későbbi szakaszban is eldönthetjük, tehát ennyi az, ami a héten történt. Köszönöm. Köszönöm szépen. A parlament elnöke ezeket az információkat továbbítja majd a szakbizottságoknak. Amit tennünk kell, el kell mondanunk azt a szakbizottsági kollégáknak, hogy a jogakotási állásrólások alapján már elkezdtünk dolgozni, viszont a számadatokat mi nem lehet meghatározni, tehát az a nem arról van szó, hogy mindent fel kell tartóztatni egészen addig, amíg a nyári szünet véget nem ért. A munka az folytatódik a szakbizottságokban, és erre szükség is van, szükség van arra, hogy bizonyos irányokról, elvekről megállapodjunk az egyes politikák eh, területén. Ezzel kapcsolatban kíván-e valaki szólni? Senki? Senki nem kíván szólni? Nos, akkor Jörökei úr. Szeretnék feltenni egy kérdést, ha, szere, ha szabad. Úgy gondolom, hogy eh, konszenzus kezd kialakulni azzal kapcsolatban, hogy ne beszéljünk még számratokról, és inkább a jogalkotási eljárásra, a jogalkotási munkára koncentráljunk. A... Akkor most ez azt jelenti, hogy a szakbizottságokban az állásorolásokról számratok nélkül fogunk majd szavazni, és ezekre majd visszatérünk ismételten, akkor, amikor már megszülettek a számadatok, vagy vitákat fogunk folytatni a jogokatási aspektusokról, és a szavazást pedig elhalasztjuk majd egy későbbi időpontra. Ez egy nagyon fontos kérdés, tudnunk kell azt, hogy hogyan dolgozzunk a szakbizottságokban. Szeretnénk egyértelmű iránymutatást azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogunk foglalkozni a szavazással, megvárjuk-e a végső számadatokat. Elnök, Schulz elnök úr a, az elnökök értekezetével is meg fogja majd ezt vitatni. Abban állapodtak meg a kontaktcsoportban, hogy a szakbizottságok a szakbizottságok végéig mindent meg tudnak egymással vitatni számok nélkül, viszont nem fognak a plenárisra menni ezekkel a jelentésekkel, csak akkor, amikor már a teljes keret megvan. Tehát ez azt jelenti, hogy a szakbizottságokon belül dolgozni kell, anélkül, hogy számokkal a plenárisra mennénk. Akkor ez azt jelenti, hogy nem lesz szavazás. Igen, a szabizottságban, tehát akkor nem lesz szavazás. Tehát nem lesz szavazás a számadatokról. Elnök, Hát összeleteztek egy dolgot egyeztetni, százalékos adatokat is meg lehet adni bizonyos helyeken, ezen kívül. Úgy gondolom, hogy ez működőképes lehet. Az az elképzelésünk, hogy a szakbizottságban már minden elvet előkészítünk, és nem akkor kell ezeken gondolkodni, amikor megszülettek a számlatok. Oui, mais euh, ce que, que Dominique vient de dire, c'est vraiment pertinent parce que il a... Nagyon fontos ez a kérdés, mert euh, hogyha valaki a közlekedési szabizottságnak a tagja, és ott pedig szavaznak a, a Connecting Europe Facility-ről, akkor itt három milliárdról lehet szó, és hogyha a végső javaslatot pedig csökkentik, akkor ez azt jelent, tehát azt jelenti, hogy csak, és, és, és ha csak a jogalkotási javaslatról szavazunk, akkor hiányozni fognak a számadatok. Véleményem szerint egyszerűbb lenne, hogyha nem mennénk a plenárisra ezzel, és megmaradnánk szakbizottsági szinten. Elnézést, kicsit nehéz ez a kohéziós politika, illetve a mezőgazdasági politika szempontjából ott más a helyzet. Amikor a Connecting Europe facility beszélünk, akkor ez sokkal nehezebb a pénzügyi oldala. Igen, én értem, mondja az elnök, de hát akkor mit csináljunk a szakbizottságokban? Van a Connecting Europe, az Európai Bizottság lehet, hogy 40 milliárdot akar adni erre a programra meg vagyok sziklaszirádan győződve arról, hogy a közlekedési szabizottságbeli kollégák ezzel a számadattal dolgoznak akkor, amikor az elveket próbálják kialakítani, és erről vitáznak. De ezt nem fogják felírni, mert ez a 40 milliárd még nincsen meg. A kisebb programok esetében is ugyanez a helyzet. Tudjuk, hogy Például van egy környezetvédelmi program, a LIFE program, ez egy tizedét teszi ki annak, mint amit a Connecting Europe, de itt az elveket kell meghatároznunk, és hogyha 3,6-ot, vagy akár a 7 milliárd eurót megkapjuk, a csodás lenne, akkor ezt a 7 milliárdot elosztanánk az elveink alapján, és kész. De úgy gondolom, hogy jelenleg, vagy eddig az időpillanatig majd számok nélkül kell dolgoznunk. Nos, és akkor utána azt fog bekövetkezni, amit Iványló is elmondott, hogyha mi a büdzsé szakbizottságban megfogalmazzuk az állásolásunkat a tanácsi javaslattal kapcsolatban, akkor a szakbizottságoknak is meg kell fogalmazniuk a véleményüket a mi állásolásunkkal kapcsolatban, és ők is akkor számadatokkal fognak dolgozni. Az alapmunka, amit el kell végezni, az a számadatok nélkül fog folyni. Eh, oui. Quatre. Non mais je veux pas, je veux pas je comprends bien hein, ce qui est dit. Mais... Hát értem én, értem, ami elhangzott, de a Connecting Europe Facility eh, esetében és bizonyos más esetekben a jogalkotási aspektusokat a számadatok fogják meghatározni. Például 10 milliárdot vesznek ki a kohézis alapból a Connecting Europe-ra, akkor meg fog változni a teljes kép. Nem akarok önnel ellenkezni, tisztelt elnökasszony, de jó lenne, hogyha megkérdeznénk, a, arra kérnénk a szabadságokat, hogy halasszák el a szavazást. És most egy kicsit a Financing Cap előadójaként a mezőgazdasági bizottságban betöltött szerepem alapján gondolkodom, és nem pedig a Költségvetési Bizottságban betöltött szerepem alapján. Úgy gondoltuk, megállapodtunk, hogy beteszünk egy preambulum bekezdést a jelentésünkbe, amiben azt mondjuk, hogy minden az a dolog, amit később kidolgozunk, az eredeti javaslathoz kapcsolódik, tehát a bizottság eredeti javaslatához az új éves pénzügyi keretre vonatkozóan. És hogyha csökkentés vagy növelés történik, ami jelentős, Hát akkor nyilvánvaló, hogy ugye amit mi meghatároztunk, azt újra meg kell vizsgálni, felül kell vizsgálni. Tehát megállapodtunk abban, hogy az egész folyamatot így fogjuk végigkövetni, tehát a módosítók benyújtása, a kompromisszumok megtalálása az egyes frakciók nélkül, anélkül, hogy a végszavazást megtennénk a jelentés kapcsolatban, tehát csak akkor lesz meg a végszavazás, hogyha ha meglátjuk, hogy, mi a, hogy van-e összefüggés a több éves pénzügyi terv, között, illetve a, az időközi megállapodás között, tehát hogyha ezek megfelelnek egymásnak. Ha nem, akkor visszatérünk az elejőre, kinyitjuk újra ezt a dossziét, és akkor egy más történet lesz az egész. Uh, uh, thank you. Uh... Köszönöm szépen. Kiegészítő információt szeretnék mondani. Arról döntöttünk, hogy horizontális módosítókat nyújtunk be a bizottsághoz, minden bizottságot arra kérünk, hogy ezeket a módosítókat fogadják el, hogyha a pénzügyi elle n'est pas votée, elle n'est pas agréée avant que le cadre financier pluriannuel. A pénzügyi keretről beszélünk, akkor az Európai Bizottságnak mindenképpen meg kell vizsgálnia a számadatokat, de a szakbizottságoknak viszont meg kell vitatniuk a számadatokat. Tehát a plenáris előtt ismételten át kell tekinteni a szövegeket, hogy megvizsgáljuk azt, hogy van-e bármilyen fajta változás. A szakbizottsági végső szavazás az úgy zajlana, ahogy ön is mondta, és ezt akkor kell megtenni, miatt még a parlamentben lenne a végső szavazás. Megfelelő jogi alapra van szükség, amit a tanács is elfogad a Connecting europe kapcsolatban. Ich hoffe, es ist Remélem, hogy a vitából egyértelműen kiderült akkor, hogy mi a helyzet. Tudom, hogy a szakbizottságokkal még behatóan meg kell ezt vitassuk, hogy mindenki számára érthető legyen. Az összes jelentéstevőt, aki a, az új pénzügyi kerettel kapcsolatos jogalkotásban részt vesz, csak arra kérhetek, hogy a Strasburgi heteken, tehát a plenáris heteken minden csütörtök reggel egyeztessen a jelentéstevőkkel, megbeszéljék akkor ott a részleteket, mert akkor ott az összes kérdést meg lehet majd vitatni, azon kérdéseket, amelyek felmerültek az adott hónap során, és közzé tehetjük akkor az új információkat is. Most pedig tulajdonképpen át is térhetünk az ötös napirendi ponthoz, ugyanakkor arra kérném a kollégákat, hogy ugorjunk a nyolcas napirendi pontra, mert a hetessel kapcsolatos előadónk nincs még itt. Reméljük, hogy fél öt körül már megérkezik az előadónk, tehát akkor addig talán Jan Kozlovszkival folytathatjuk. Rendben? E, Köszönöm, elnök asszony. A jelenlegi eszköz egy bonyolult nevet kapott. A különböző országok, különböző országokkal való együttműködés az iparosodott és nagy jövedelmű országokra vonatkozik ez, az új pénzügyi eszköz. Ez nagyon fontos, hiszen a jelenlegi eszköz hatája korlátozott. Sőt, mi több, a globális gazdaságon belüli kihívások megváltoztatják az egész struktúrát, átfogó megállapodásokat írtak alá egyéb partnerekkel, tehát ez most egy olyan eszköz, amelynek használatával az Európai Unió tényleg érvényesítheti érdekeit. Ez egyébként az egész világon támogatja az EU ért érdekeit. És még valami, ami alátámasztja ennek az alkalmazását, az Brazília, India vagy Kína, mint feltörekvő gazdaságok. El kell, elő kell mozdítani az integrációt, a párbeszédet, ami nagyon fontos eleme az EU 2020-as stratégiának. Az új partnerségi eszköz különösen jól felhasználható a következő célok eléréséhez. Először is garantálni lehet így a az EU 2020-as e stratégia nemzetközi dimenzióját, azáltal, hogy előmozdítjuk a politikai párbeszédet, valamint elő lehet mozdítani a globális kihívásokkal kapcsolatban egy közös megközelítést. Másodszorban javulhat a piacokhoz való hozzáférés, és több lehetőség nyílna a kereskedelem és a beruházás előtt, valamint az európai vállalkozások számára, így főleg a KKV-k helyzete javulhat. Harmadsorban elő lehet így mozdítani az EU láthatóságát, ismertségét és szerepét a globális porondon, és bővíteni lehet az együttműködést és a párbeszédet a fő energia előállítókkal és energiafogyasztókkal az egész világon, hogy ennek érdekében az energia ellátás biztonságát szavatoljuk az EU-ban. A bizottság közleményében jelezte, hogy 1 milliárd eurót kellene elkülöníteni ezen eszközhöz 2014 és 20 között. Csak összehasonlításképpen a jelenlegi pénzügyi keretben csak 304 eh, milliót eh, különítettek el egy célból, de természetesen ebben a szakaszban nem konkrét pénzügyi összegekről beszélünk, hiszen először is véglegesíteni kell az MFF-fel kapcsolatos tárgyalásokat. Ebben a véleményemben szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a kohéziót ösztönözni kell, és jobb koordinációra van szükség a különböző eszközök és programok között, annak érdekében, hogy elkerüljük az átfedéseket, és a szinergiahatásokat, valamint a többletértékeket is jobban fel kell használni európai szinten. Továbbá hangsúlyozom az Európai Parlament szerepét ebben a véleménytervezetben, hangsúlyozom az EP szerepét a döntéshozatalban, valamint az eszköz felhasználásában, hiszen bármilyen helyzetben, amikor az EU költségvetés kiadásairól van szó, az Európai Parlament, mint költségvetési hatóság egy komoly szerepet kap. Továbbá úgy vélem, hogy pontosítani kell azt is, hogy legyen-e tartalék ezen alapon belül, és ha igen, akkor milyen feltételek mellett lehet a forrásokat felszabadítani. Egy további fontos aspektus a partnerségi eszköz szempontjából a különböző vállalkozások, főleg a KKV-k támogatása. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy az eszköz alkalmazása nem eredményezhet az európai munkaerőpiacon kedvezőtlen változásokhoz, tehát nem szabad, hogy lehetővé tegye az európai vállalatok áthelyezését az EU-n kívüli határokra, mert ez nem, hasz, nem szolgálja az EU érdekeit. A partnerségi eszköz egyébként egy fontos eszköz lehet ahhoz, hogy támogassuk az EU célkitűzéseinek megvalósítását, főleg az EU 2020-as stratégia keretében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e ehhez vélemény, hozzászólás, az jelentéstevők kívánnak-e egyéb dolgokat ehhez még hozzáfűzni? Hiszen a cím itt egy eszmecserét is sugal. Offensichtlich. Úgy tűnik, Jan, hogy mindenki egyetért a jelentéssel. Igen, minden egyértelmű. Úgyhogy akkor bejelentem azt, hogy angolul ugye már láttam ezt a jelentést, a módosítások előterjesztésének határidejét április 25-én ben határoztuk meg, déli 12 óra a határidő, mint mindig. És az a szándékunk, hogy a jelentésről május 31-én szavazunk. Hát ennyi lenne. Denn wir láthatjuk, hogy az INTA bizottságban június 21-én fognak szavazni, tehát eh, a mi véleményünket eh, addigra már el tudjuk jutatni az INTA bizottsághoz, tehát nincs hozzászólás. Rendben. Yeah. Most azonban egy problémával állunk szemben. Amúgy is már kevesen vagyunk csak itt, és az előadónk, a hetes ponttal kapcsolatos jelentés előadója nincs itt, és nem is jön be most az ajtón. Te itt vagy? Igen, ez igaz. Kész vagy-e arra, hogy már most a költségvetési rendeletről beszéljünk, igen? Mert a dokumentumomban itt az szerepel, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagjai, akiket ugye meghívtunk, 5 órakor jönnek majd. Hát nekem mindegy, nekem aztán teljesen mindegy, csak aztán nem akarom, hogy utána lehordjanak mert hogy túl gyorsan vezettem le az ülést. De hát azt sem lehet, hogy ilyen sokat várunk. Ja, das ist, das, wer weiß, wo die abgeblieben ist. Also, ich habe jetzt echt ein schlechtes. Hát azért most furdal a lelkiismeret azon kollégákkal szemben, akik kitartóan itt ülnek, hogyha most egy szünetet tartunk, ráadásul csütörtök délután, ha most beiktatunk egy szünetet, mondjad, mondjad. Azt hiszem, hogy ugye Jan Mulder itt van, Jan, én is, mi ugye a Költségvetés Ellenőrző Bizottságból itt vagyunk, képviseljük ezt a bizottságot, ha még jön valaki, aki pillanatnyilag nem lenne itt, akkor nagyon szívesen elmondom neki ezt az egészet még egyszer. Ha ezzel mindenki egyetért, akkor eh, rendben, most áttérünk a 9-es napi rendi pontra. Inge, nem tartunk akkor szünetet, parancsolj. Seit dem letzten Meinungsaustausch hier im Haushaltsausschuss. az utóbbi találkozásunk óta volt két további trialógus, és nagyon örülök annak, hogy Jan Mulder mindig részt vesz ezeken. Az összes cikket megvizsgáltuk, a 179 es ezeken kívül, illetve az átmeneti rendelkezéseken kívül megvizsgáltuk minden cikket. Vannak apró pontok, de vannak nagy pontok is, amik még nyitottak ezek az átcsoportosítások, a kötelezettségvállalások esetében, ezek még mindig nyitva állnak. Már kétszer beszéltünk ezekről, meg kell próbálnunk egyfajta megoldást találni. A helyzet jelenleg az, hogy módosítók is vannak, amelyek megakadályozzák azt, hogy legyen egyfajta költségvetés. Már haladunk az átcsoportosítások megoldásához. Az utolsó ülésen beszéltünk a Risk of Errorról, az a 29-es cikk. A nagy eh, ki, lévő pont még az 56-os, ez a, meg, a hatáskör megosztást, és ez összefügg az 57-essel, ehhez kötődik a finanszírozási korrektúra, illetve a 76-os, 77-es pontok kérd, cikkek kérdése tehát egyetemben definiálni kell az illetékességi köröket és a feladatokat, és a tanács szeretné a bizonyos funkciókat korlátozni. Ez kihathat a pénzügyi korrektúrára is, mert a végén nem tudjuk majd, hogy ki mit csinál, ezt el kell kerülni, főként az utóbbi évek tapasztalatai miatt is. Nagyon fontos vitatott pontok az, az ismételt bevonás. Szeretnénk, hogyha csökkentenék a kivételes szabályokat, viszont az visszavételek visszafolyását a tagállamokba. Nem szeretné. És az akkreditáció szól és sokat vitatkoztunk. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok akkreditálják a felügyeleti szerveket, és az Európai, az a tanács pedig egyfajta designationre, egy kinevezésre utal, az azt jelenti, hogy azt csinálnak, amit akarnak. Azt, hogy ki hogy fogja a számadatokat lebontani, itt már a kifizetések megszűnt felfüggesztésével kapcsolatban a tanács szeretne egyfajta automatizmust, mi ezt nem szeretnénk, mert ezzel kapcsolatban mindig azt kell, hogy a bizottság is ellenőrzést folytasson. Ez nekünk kell egy Eine jährliche Rechnungsabschluss. Kell egy megbízhatósági nyilatkozat is. Ezen kívül itt van még az a szó, hogy évenként, ez azt jelenti, hogy hamar kell ezt elvégezni. Az MFF felkapcsolatban szeretnénk a projektek tekintetében egyfajta áttekintést, és szeretnénk, hogyha évente egyszer minden egyes projektet megvizsgálnának, és megvizsgálják azt, amit lehet fizetni, és nem lehet fizetni árak. Erről is van egy nyitott kérdés a 128-129-es cikkekben. Itt is van egy módosítás. Itt 2 milliárd eurói, 2 millió euróig ezt mondtuk benne, a tanács 5 millióig szeretné és itt mindenfajta számlák nélkül, ez is nagyon sok pénz egyébként, és a viták arról is voltak, hogyan tudjuk ezt elérni. Mindenképpen szeretnénk ezt befolyásolni, olyan dolgokról van szó, amelyek utána már, amelyre nem tudunk később kihatni. A pénzügyi eszközök tekintetében nagyon sokat dolgoztunk, és jelenleg már ott tartunk, hogy egy nagyon jó megállapodás szülessen. A bázis szabályokhoz kötöttük ezeket a pénzügyi eszközöket. A projekt kötvényekkel kapcsolatban a tanács fenntartást jelentett be, mert ő ezt nem szeretnék. A pénzügyi eszközből származó bevételeknek címzett bevételeknek kell lenniük, és a pénzügyi eszközöket nem csak egyszer egy ciklusonként, ezt meg kell majd vizsgálni. Máshol is veszekedhetnének. Elnézést, mondja az előadó. Haben wir am, über den Wortlaut der Reporting Obligations gearbeitet. Äh, Ezen kívül a kötelezettségekre kapcsolatos megfogalmazásról is beszéltünk. Most már van egy jó áttekintésünk, hiszen van egy plusz munkadokumentum, ez pedig a költségvetési tervvel kapcsolatos kiegészítő dokumentum, amiben benne van az, hogy milyen pénzügyi eszköz hogyan haladt, milyen fajta multiplikátor hatással jártak ezek. Ez az extra munkadokumentum nagymértékben megkönnyíti a munkánkat, egyértelmű az, hogy a jelentési kötelezettség által most már tényleg van egyfajta áttekintésünk arról, hogy mi hogy halad. A korai befejezés kérdése, ez is egy kérdés, erről is beszélnünk kell, hogy ez hogyan nézhet ki. a költségvetési főigazgatósággal is tárgyaltunk arról, tehát olyan pontok ezek, amelyeket meg lehet majd oldani. A mentesítés tekintetében nem sikerült még előrelépnünk, külön ö, meghatározásokat ö, tárgyalunk most, például a KKV-k esetében már eléggé előre haladottak, például a kutatási részen már sikerült átterést elérnünk a kedvezményezettek területén, itt tényleg sikerült egy egyszerűsítést elérni, általányokat elfogadtunk, a, és jogi biztonság is van az általányok esetében, tehát tényleg lehet abban bízni, egy általány, ez tényleg egy általány, és nem áll fenn a veszély annak, hogy egy csúcs számla fog létrejönni. Also in der Frage der, der Forschung sind... A kutatás területén nagyon jó irányba haladunk. A tanács a trust fundjai esetében itt a tanács korlátozást szeretne. Volt egy nagyon jó trialógusunk Mónikával az épületekről. Itt van egy-két nyitott kérdés majd, reméljük, hogy ezeket sikerül majd megoldani, és meg is oldjuk majd ezeket. Nagyobb problémát jelentenek a PPP-k, a magán együttműködése. Itt egy oldalt van egy európai PPP, de nem egy nemzeti PPP-t szeretnénk, ebben is nagyon sok időt fektettünk, hogy ezt megvitassuk, hogy hogyan lehetne ezt lefolytatni a kutatási keretprogramban mit teszünk, hogyha az eszközök egyharmada PPP projektelben van hosszú távon, 7 évre lekötve. 2020 után kezdjük meg majd az új periódust, és akkor a hámalát ennek el kell különíteni. Ezekről nem rendelkezhetünk, mert ezek a régi PPP-k folytatását jelentik. Tehát jelenleg arról tárgyalunk, hogyha a magán PPP-ket folytatjuk, akkor ragaszkodni kell ahhoz, hogy a költségvetésnek lenne egyfajta határideje, tehát egyfajta automatizmus nem szeretnék itt. Egyértelműnek kell lennie, hogyha a PPP-k ugyanúgy láthatóak, mint a pénzügyi eszközök, akkor mindenképpen évenként hatással kell lennünk arra, hogy mennyi pénzt adnak ezekre, mert nem szeretnénk egyfajta titkos növekvő pénzösszeget látni, amely a mozgás terünket csökkenti. A PPP-knek is kellenek bizonyos fajta engedélyek, hogy pénzügyi eszközök legyenek belőle. Ezek bizonyos vadhajtások, ha túl sok lesz majd belőle, akkor nehezen tudjuk ezeket majd visszavágni. Szeretnék áttekintést erről is majd, és szeretném, hogyha a költetési szabadságként lenne egyfajta illetékesség körünk abban, hogy mennyire növekedhetnek ezek a dolgok. És ezért ebben a pontban nem sikerült még előre jutni, de pontosan erről van szó, úgy gondolom, hogy a problémát sikerült jól leírnom. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, ezeket nem sikerült ezt a vitát még lefolytatni, többször volt már eszmecsere, de nem igazán tudtunk megállapodni. Nagyon sok dologban már egyetértünk, a legutóbbi alkalommal arról beszéltünk, hogy a költségvetési tervezet hogyan néz ki, milyen dokumentumok kellenek hozzá, tehát a jelentéstevés sokkal jobban egyszerűsítettük, és sikerült ezt úgy összekötnünk, hogy a különböző problémák kapcsolatban vannak dokumentum kötetek, ezek nagyon hasznosak lehetnek majd számunkra. Tehát az 55-ös kivételével egyetértünk mindenben, itt van még egy-két dolog, amely nyitott. Az 56-os cikk még teljes mértékben nyitott, ez a shared management, az 57-esben van két bekezdés, az indirect management, az 58-as, 59-es, a végrehajtó ügynökségek, a 60-as, a, a költségvetési delegációnak a jogköre. Ezeket elintéztük, a pénzügyi aktusokat is sikerült már elintéznünk egészen. A, az accountingot is elintéztük, a elektromos kormányzást is elintéztük, a beszerzést is elintéztük, az egész fejezetet a speciális eseteket a kohézió esetében, a mezőgazdaság esetében, a kutatás és a külpolitik esetében, ezek már mind kész vannak, az európai hivatalok is elintéződtek. Az administrative appropriation, ezek is megoldódtak. Tehát a többséget már sikerült lezárni, viszont a legtöbb esetben csak kis dolog hiányzik, aki ráér, azt kérem, jöjjön el a munkacsoport ülésére. 15 nem hivatalos dokumentum született, de hát ezeket fel kell dolgoznia valakinek, és tudnunk kell holnapra, hogy mit teszünk. Holnap ismételten lesz majd triológus ülés, és ezeket az nyitott kérdéseket szeretnénk majd lezárni. Remélhetőleg a júniusi ülésen tudunk ezzel foglalkozni majd Strasbourgban. Hogyha igazából örülök annak, hogyha hétfőn újra kezdtem a trialógust itt. Köszönöm. Hát azt is mondhatnám, hogy mindenki tudja, hogy mekkora munkát végzel, de inkább nem hazudok. Ennek ellenére azonban az biztos, hogy amit tudhatsz, az az, hogy én a helyedben ezt a munkát semmiképpen nem végezném el, nem is akarnám, de valószínűleg nem is tudnám egyébként elvégezni. Úgyhogy légy szíves, csak egy kérdést engedj meg, egy alapvető kérdést. Amikor azt mondod, hogy ezt megoldottuk, elintéztük, akkor ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hárman megegyeztek abban, hogy rendben, ez a bekezdés a költségvetés rendben így fog kinézni. Ez ezt jelenti? Hát az, hogy igen szavaztunk, ez túlzás, de legalábbis senki sem mondott nemet rendben, akkor ez már valami. Egyetlen egy kérdésem volna, mert a különböző alapoknál most eléggé virulens lesz a helyzet. Szeretném azt tudni, hogy a költségvetési rendelet átdolgozásában vannak-e rendelkezések az áfa visszatérítésével kapcsolatban? Rendben. El tudnád magyarázni, hogy ez hogy néz ki? Ez az egyik olyan bekezdés, ami még nyitott, ez egy olyan kérdés, ami még nyitott. Egyértelmű módosításokat terjesztettünk elő, és azt mondtuk, hogy azt akarjuk, hogy az áfát ne lehessen megtéríteni. Ez azt jelenti, hogyha az államok levonják a többletből ezt, akkor ezt vissza kell téríteni, de a többletből nem lehet, a többletből nem lehet az áfát visszatéríteni. A tanács jelezte, hogy fenntartása van ezzel kapcsolatban, de mivel ez az egész kérdés rendkívül fontos és kívánatos, remélem, hogy ezt tudjuk tisztázni. Más dolgoknál nem vagyok ennyire optimista, vannak ugye kisebb kérdések, ugye az Európai Fejlesztési Alap, ez egy ilyen kisebb horderejű kérdés, vagy a tanács mentesítése, azért ezt is szerintem tető alá tudjuk hozni a többi problémánál, nagy horderejű problémánál azért nem vagyok annyira biztos. De nagyon fontos, hogy ez mindannyiunk számára előnyös legyen. Azt hiszem, hogy ezt meg kell tudjuk valósítani. Felelőtlen lenne, hogy a kedvezményezettek az, által, az EU-tól kapott pénzekből fizessenek adót. De erre vonatkozóan van előttünk javaslat. Jó, rendben. Jelentkeztek Salvador, majd Eidar. Jaj. Eh, Köszönöm szépen. Természetesen én száz százalékig megbízom Ingében és Inge munkájában. Egy kiegészítő kérdésem volna. Ez a vita egyre inkább fokozódik a parlamenten, a szakbizottságon belül, ami az átcsoportosítások eh, évvégi rugalmasságát eh, illeti. Ugye tudja Inge is, hogy a tagállamok a számláikat az utolsó pillanatban nyújtják be, és a bizottság azt mondja, hogy rendkívül nehéz így számára kellő forrást átcsoportosítani december 31 és a soron következő év első negyedéve között, hogy kiegyenlítse ezen számákat, számlákat. Feltételezem, hogy az Európai Bizottság valamilyen fajta kiegészítő rugalmasságot szeretne a költségvetési rendeletnél, hogy megoldja ezen számlákat, amelyeket, amelyeket ugye átviszünk egyik évről a másikra, és szeretném tudni, hogy Inge erről vitázik-e most jelen pillanatban a bizottsággal. Eider? Eider? Igen, nekem is volna egy kérdésem az előadóhoz azon túl, amit elmesélt, arról, hogy a jövő hogy néz majd ki, illetve a soron következő ülések, a háromoldali egy, háromoldalú egyeztetések, talán tudná valamit mondani a menetrendről, mikor kerül sor majd ezen politikai egyeztetésekre, mennyi időt vesznek igénybe majd, és milyen témák lesznek majd terítéken a következő háromoldalú egyeztetéseken, és milyen szándékkal kíván oda menni az előadó, szerintem mely témák a fontosabbak, melyek azok a kérdések, ahol komolyabb problémák adódhatnak. Tehát a jövőre vonatkozóan szeretnék egy kicsit több információt kapni. So, bevor ich jetzt gleich... Mielőtt még végezetül ingének megadnám ismételten a szót, megkérdezem a bizottságot arról, hogy kívánnak-e bármit is mondani a költségvetési rendeletről, költségvetési rendről szóló tárgyalásokról. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy Gressle asszony nagyon jó bemutatót tartott, nagyon objektívan leírta az állapotokat. A múlt héten állapodtunk meg, és a eddigi munkának köszönhetően Gressler asszony nagyon sok munkát végzett, és a Dán elnökség is azt hiszem, hogy igen hasznos eredmények eredmények születtek, tehát ígéretes választási lehetőségek állnak előttünk, hogy milyen irányban mozdulunk el. Ahogy elmondta a Gressle asszony is, a legérzékenyebb kérdések a megosztott kezelés volt, ugye az egyik, a bizottság a leg igyekszik a tőle legtöbbet megtenni annak érdekében, hogy itt megállapodást tudjunk elérni a tanács és a parlament között. Szerintem több lehetőséget megnyitottunk, nem tudom, hogy aztán majd mit tartanak a felek elfogadhatónak a nap végén. A pénzügyi eszközök felhasználása kapcsán tehát ennyit mondanék, és ugye az áfa a másik kérdés, amit rendezni kell, és ez úgyis újra fel fog merülni majd az ágazati rendeletekben újra és újra. A több éves pénzügyi keretbe is bekapcsolódik. Tehát ez az általános MFF tárgyalások része. Úgyhogy én Gressle asszonynak szeretnék gratulálni a, az elvégzett munkájához, igazán nagyon jó munkát végzett. Ami a közös a magánszféra partnerségét illeti, hát igen, ezt már megszoktuk, de azért előfordul, hogy kapunk pozitív kritikát is, Persze a negatív kritikát jegyezzük meg mindig, és az ember ugye mindig javíthatna, de hát tényleg az elismerés az nagyon jól esik. Aztán az átcsoportosítások, Lewandowski biztos úr említette ezt egyébként nem olyan régen, és elmondta, hogy milyen helyzetben vagyunk. Megint ugyanolyan helyzetben vagyunk, mint tavaly. Egészen fantasztikus ez. 370 millió euróról van itt szó, ami a tagállamokhoz vándorol, de hogyha lenne egy olyan eljárás, amelyet ezeknek, az átcsop- ezeknek a pénzeknek az átcsoportosítására lehet használni, akkor meg lehet volna ennyi plusz kifizetési előirányzat, és sokkal többet tehettünk volna, vagy hát legalább egy kicsivel többet tehettünk volna. Persze nem fogja ez a kis pénz betömni az összes lyukat, de azért hasznos. Elég optimista vagyok azért. Biztos, hogy találunk valamilyen módszert, amely tiszteletben tartja majd a költségvetési hatóságok jogait. Tehát a bizottság nem igyekszik, nem azon igyekszik most, hogy bármit is rákényszerítsen a költségvetési hatóság két karjára, mi csak megpróbáljuk a szűkös határidőn belül felhasználni a rendelkezésre álló pénzeket, ahogy ugye közeledik az év vége mindig. Vannak érdekes lehetőségek, amiket ki lehet használni, különösképpen ami a mezőgazdaságot illeti. Nos, most akkor rátérnék az úgynevezett trust fundokra. A vagyonkezelői alapokra, amit Gresslászony is említett. Megköszönöm neki ezt a szellemet, amilyenben dolgozott, ez a csapat szellem, ez nagyon jó volt, a bizottsággal is így működött együtt, ugyanis ennek a konstruktív megközelítésnek, az a konstruktív együttműködésnek hála az, hogy elértük, amit elértünk. Elég gyorsan sikerült eredményeket elérni. Reméljük, hogy a Dán elnökség nyitott lesz majd a politikai szinten arra, hogy a triológuson sikerüljön előrelépni. Ez elengedhetetlen, mert másképp nem tudjuk lezárni a tárgyalásokat a nyár előtt. A nyár után ugye majd nagyon hosszas időszak fog azzal eltelni, hogy a pénzügyi rendeletet át kell alakítani, tehát az összes módosítást végre kell hajtani, a számítástechnikai rendszereket is hozzá kell igazítani az új szabályokhoz, és ez nem fog menni egyik napról a másikra. Tehát amíg mindent véglegesítünk, addig nagyon nehéz helyzetben leszünk. Tehát nehéz úgy megkezdeni a munkát a menedzsment szabályok változtatásával. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Nem is igazán tudom, hogy mindenkinek gratuláljak-e annak érdekében, hogy megőrözzem a harmóniát a jelentéstevő, illetve a bizottság között, vagy inkább félnem kellene. Inge, végezetül, ne, ne aggódj, eh, én is szeretnék köszönetet mondani a főigazgatónak, illetve a csapatának, hiszen nagyon fontos az, hogy a dolgokat feldolgozzuk, és olyan javaslatokat tegyünk, amelyek tovább visznek bennünket. Ez az óriási dokumentum, amely több mint 300 módosítót tartalmaz, ezt nem tudtuk volna elintézni, hogyha nem lettünk volna profik, a következő tanácsi elnökség előtt ezt jó lenne már lezárni, mert nem lenne jó ismét mindent előről kezdeni és mindent újra elmagyarázni. Tehát olyan, mint egy déjà vu, tehát minden nap ugyanazt látjuk. Wir verwenden alle sehr, sehr viel Zeit. Ich möchte mich beim Jan auch ganz herzlich bedanken und beim Jens, weil sie eben dabei sind und es dann erst möglich... Másképp kell az év végéig le kell zárni az átcsoportosítást, ez egy olyan probléma, amit én valóban ismerek, és intelligens megoldásokkal álltak elő, ezt mindenképpen bóknak szánom a főigazgatóság irányába, hiszen egyfajta 13. hónapot kell kitalálni ahhoz, hogy az átcsoportosítást el tudjuk végezni az év végén. Ezt a mezőgazdaság esetében szokták alkalmazni annak érdekében, hogy a, a szükséges rugalmasság meglegyen az év végén. Az elmúlt hónapokban egyfajta transzfer szerettek volna jóvá hagyni, ezt mi nem szerettünk volna, mi inkább azt szerettük volna, hogy 13. hónapot alkalmaznak. A tanácsnak ezzel gondja volt, de szerintem holnap erre még visszatérhetünk, és sikerül majd ezt valahogy lezárnunk. A másik következményt én sokkal súlyosabbnak tartanám ránk nézve. Ami megmarad az év végén, ezzel kapcsolatban számos módosítónk van, amely azt mondja, hogy fel kell használni ezt. Ez pont egy olyan dolog, amit a tanács nem szeretne, és itt egy fajta politikai áttörésre lenne szükség a tanács részéről. A tanácsnak nagyon lelkes a tárgyalója, de ez egy olyan pont, ami egy politikai dialógus, és ezt, ezzel e, mindenképpen foglalkoznunk kell a 13. hónap kérdést is sikerült politikailag megoldanunk, az áfát is sikerült megoldani politikailag. Szerintem a többit is sikerült majd megoldanunk. A politikai szempontból, tehát nem, nem szeretnék olyan sok politikai megoldást, mert számomra nyilvánvaló az, hogy ez egy részletbe menő munka, és a részletek rendkívül fontosak, és javítsanak ki, hogyha rosszul látom, de hogyha elképzelem azt, hogy a nagykövetnek bele kell dolgoznia magát ezekbe a listekbe, e, már akkor rossz kedve lesz, hogy csak felüti a dokumentumot. És ez a rossz hangulat azt fog eredményezni, hogy rosszak lesznek az eredmények. Tehát azon kell lennünk, azon kell küzdenünk, hogy ne csak úgy körülbelül dolgozzunk, hanem emögött annak is, azt is látnunk kell, hogy sok embernek kell ezzel dolgoznia majd később. A politikai párbeszédtől félek, mert a többi résztvevő rossz hangulatát nem tartom jónak, félek ettől a rossz hangulattól, de nem adtam még fel a reményt arra, hogy sikerül majd megoldani a pontokat. A politikai trilógusok listája még hosszú, tehát mindannyian azon vagyunk, hogy a lehető legtöbb pontot sikerüljön levenni már, és annak érdekében, hogy a nagykövetek ne gondolják azt, hogy nem csinálunk semmit. Mindannyiunknak az a célja, hogy sikeresek legyen, sikerüljön dűlőre jutnunk. Mindenképpen kell egyfajta határidőt szabni a politikai párbeszéd szempontjából, és meg kell találni megoldásokat tartalmi pontokat kell megoldanunk. Nem véleménykülönbségekről van szó, nem tartalmi pontokról, tartalmi szükségszerűségekről van szó, amiket meg kell oldanunk. És ez a kihívás, van egy uh, új költségvetési rendelet, a pénzügyi eszközök, a PPP-k is újak ebben, vagy a vagyonkezelő alapok, ezek új pontok, amelyekhez egyfajta szabályozásra van szükség, ezt már megtaláltuk és a szabályok, amiket elfogadtunk, azok a lehető legjobbak, amiket találni tudtunk, és hogyha két év múlva ezek rossznak bizonyulnak, akkor tényleg én nagyon sajnálatosnak fogom ezt tartani, mert ezt el szerettük volna kerülni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Elnök, köszönjük szépen ezt a rengeteg munkát, tényleg nagyon köszönjük. És következő alkalommal ismételten jelenthetsz nekünk. Jetzt können wir zum, da, genau, zum letzten Punkt. Az utolsó pontunk következik, ez pedig a hetes napi rendi pont. Na de ezt a Nejcki már itt van, és beszélhetünk a tanács éves jelentéséről, a közös kül- és biztonságpolitika területén. Nadesda. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a megértést. Nagyon nagyra becsülöm ezt. Rögtön rá is térek a lényegre. Kedves kollégák, a költségvetési véleményben, amelyet a tanácsöves jelentés az Európai Parlamentnek a közös kül- és 2010 címmel készítünk, megpróbáltam a hatékonyságot növelni, az inf- különböző eszközöket használ ez a politika, és kihangsúlyoztam azt, hogy mennyire fontos a koordinációt javítani az Európai Unió katonai, civil, diplomáciai és politikai fellépései között. Minden egyes szinergiát ki kell használni az Európai Uniós kapacitás bővítésben, ezt garantálni kell annak érdekében, hogy az EU fellépés hatását javítsuk és erősítsük. Ez a felülvizsgálati gyakorlat, a közös külös biztonságpolitika felülvizsgálata inkább egyfajta ex post felügyelet, tehát hasonló ahhoz, amit a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban dolgozó kollégák végeznek. Mégis úgy gondolom, hogy vannak azért érdekes tanulságok, amelyeket lehet vonni, hasznos tanulságok. Különösképpen hogyha a külső fellépése vonatkozó rendeleti javaslatot nézem. Először is elismerem azt a tényt, hogy annak ellenőre, hogy egy, ellenére, hogy egyre több az ambíció a közös kül- és biztonságpolitikában, a 2010-es évben csak 282 millió euró volt a növekmény, 3,5 százalék volt ez a kötelezettségvállalásokra nézve. Hadd emlékeztessek arra is, hogy az Európai Parlament stratégiai csökkentést hajtott végre ezeken az előirányzatokon, pont a tanácsülése előtt tavaly. A stratégia vitáját egy kicsit későbbre hagyom. Szeretném, hogyha mindenki emlékezne arra, eh, amit elmondtam, amikor a szinergiákról tárgyalunk majd. Ugyanis egy furcsa helyzet fog előadódni. Lehet, hogy okunk lesz arra, hogy költségvetés csökkentést kérjünk, ugyanis a felhasználás, az abszorpciós ráta eltér attól, hogy a kötelezettségvállalásokat 2012-re hogy irányozták elő. Lamassur úr már levelet küldött annak kapcsán, hogy miért nem használták fel 2011-ben a közös, hogy miért történt az, hogy bizonyos költségvetési sorok, amelyeknek az abszorpciós rátája nagyon alacsony volt 2011-ben, közös kül- biztonságpolitikáról, miért kaptak több finanszírozást az elkövetkezendő évben, mikor pont ezeket nem használták ki? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és remélem, hogy pénzügyi programozás szempontjából remélem, hogy választ kapunk. Én gratulálni szeretnék Lamászur úrnak ehhez a leveléhez és a proaktív fellépéséhez, sajnálom, hogy nincs most itt a teremben. Most hadd térjek vissza arra az eszmecserére, amely a múlt héten zajlott le egy tanulmányról. Ez az EU külpolitikájának költséghatékonyságát elemezte. Nos, hát ha röviden akarom összefoglalni ezt a tanulmányt, akkor azt mondom, hogy az Európai Unió tagállamai és szomszédos országok által elköltött pénz, amely konfliktus megelőzést és válságkezelést célozza, egyre inkább a, az operatív útmutatásokba kellene, hogy kerüljön, mert itt tudják a leghatékonyabb módon célzottan elkölteni a pénzöket. És még mit látunk? Nincs vertikális koordináció az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között, és horizontálisan sincs a nemzeti parlamentek között koordináció. Pedig ez lenne az előfeltétele annak, hogy a szinergiákat látni lehessen egészen alulról, mondjuk Afganisztánban és Líbiában, aztán a terepen. Miket lehet javítani az első az úgynevezett pooling and sharing, tehát a katonai képességeket megosztani és összegyűjteni, a másik a missziók és műveletek végrehajtásához összevonni az erőket, és ezeket hatékonyabbá tenni. Aztán pedig még valamit fel kell ismernünk, azt, hogy az átláthatóság a költségekkel kapcsolatban minden egyes, bármilyen más javítást meg kell, hogy előzzön, ami az EU kapacitás bővítését illeti. Én támogattam a pénzügyi rendeletben azt a javaslatot, hogy minden egyes missziónak legyen külön költségvetési sora, ugyanis is sokkal átláthatóbban fel lehet mérni, hogy mit költöttünk a végrehajtott missziókra. Én már többször elmondtam korábban is, hogy az a mechanizmus, amelyel az EU katonai és védelmi felépését finanszírozzuk, egész egyszerűen nem biztosítja a megfelelő áttekintését annak, hogy milyen pénzügyi következményei vannak az olyan misszióknak, amelyeket a közös kül- és biztonságpolitika keretén belül hajtottak végre. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Úgy tűnik, hogy mindenki egy kicsit elfáradt, így csütörtök délutánra, és valószínűleg akik itt maradtak, azok már amúgy is a húsvétra készülnek. Rendben. Akkor már csak annyit szeretnék elmondani, hogy hogy is néz ki a további menetrendünk. A módosítások előterjesztésének határideje április 25-e 10 óra. És Nadesda véleményét május 31-én fogjuk akkor szavazunk, és aztán az AFED-hez utaljuk, ahol júniusban fognak szavazni róla. Ha senki sem kíván semmit hozzáfűzni Nadezsda jelentéséhez, akkor itt és most elérkeztünk az ülés végéhez. Mindenkinek köszönöm a kitartását, és mindenkinek, aki még itt van, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, és talán azt is, hogy azért egy kicsit pihenjenek a türkisz héten. Találkozunk áprilisban.